kerültető alá hozni ezt a megállapodást, ami javítani fogja a közlekedést, a forgalmat Vietnám és Európa között. Lezártuk ezt a vitát, ma 11.30-kor lesz a szavazás. Egy egészen más témánk van most, Bálcáni asszony jelentése, az 2012. évi költségvetés elkészítése általános irányelvei. Hagyom, hogy a biztos úr helyet foglaljon és átadom a szót a előadónak négy percben Bálcáni asszonynak. Az a dokumentum, amelyet ma megvizsgálunk, nem csupán a következő európai költségvetés prioritásait érinti, hanem stratégiai dokumentum, amely azzal foglalkozik, hogy az európai költségvetés milyen szerepet játszon egy erősebb gazdaságpolitikai irányításban. Az idei év az európai szemeszter első éve. Ez a szemeszter pedig maximális összehangolást kíván az Európai Unió és a nemzetállamok, a tagállamok költségvetései között. Maximális szinergiahatásokat hatásokat szeretnénk elérni, ez pedig mindenek előtt egyet jelent. A költségvetések konvergenciáját. Tehát a tagállamok költségvetéseinek konvergenciáját az Európai Unió céljainak elérése érdekében. Ez pedig a 2020-as stratégia. A 2020-as stratégia öt nagyon fontos célkitűzést tartalmaz, és hét fontos kezdeményezést. Nagyon magasztos, specifikus célokról van szó. Az első célkitűzés rendkívül fontos. Arról van szó, hogy olyan Európát hozzunk létre, ahol több munkahely keletkezik, és pedig megfelelő befektetések révén. Nem akarunk időt vesztegetni, hiszen a 2020-as stratégiát meg kell valósítani. Az első célja pedig az, hogy több munkahely legyen Európában. Nagyon fontos ennek érdekében, hogy a 2020-as stratégia dimenzióját definiáljuk költségvetésünk kereteiben is. Ennek azonban két előfeltétele van terveznünk kell a dolgokat, és a jövőbe kell tekintenünk. A tervezés azt jelenti, hogy nem matematikailag tervezzük a költségvetést. A matematikai képletek nem sok értelemmel járnak. Itt eh, a jövőbe kell tekintenünk, ez pedig mindenek előtt egyet jelent maximálisan arra kell koncentrálnunk, hogy milyen kötelezettségvállalásaink vannak. Tehát nem csak a kifizetésekkel, hanem a kötelezettségvállalásokkal is segíthetünk. Itt pedig van egy nagyon fontos téma, ez pedig a rugalmasság. Most a programtervezési időszak végén vagyunk, éppen ezért nem lehetünk nagyon rugalmasak. El kell gondolkodnunk azon, hogy milyen rugalmassági eszközeink vannak. Ezek szükségesek a jelenlegi költségvetés tekintetében. Hogyha nem csak az első lépést szeretnénk megtenni a 2020-as stratégia érdekében, akkor nem szabad ugyanúgy csődöt mondanunk, mint a múltban szükséges a hatékony költségvetés. Biztos vagyok benne, hogy ezeket a célokat csak is akkor tudjuk elérni, hogyha türelmesek vagyunk, és hogyha kezdetektől fogva új intézmény közi légkört hozunk létre. Az intézmény közi együttműködés a Lisszaboni szerződés egyik legjelentősebb kihívása. Elég gyakran elfelejtjük ezt. Az intézmény közi együttműködés azt jelenti, hogy új egyenlőséget kell kialakítanunk az együttműködésben. A költségvetés nem az egyik legstratégiaibb, hanem az egyik legigazibb eszközünk is volt. Most pedig Lewandowski úrnak adom át a szót a bizottság részéről. Igen tisztelt elnökasszony, igen tisztelt jelentéstevő asszony. Üdvözlöm a parlament álláspontját a 2020-as prioritások tekintetében, ahogy az iránymutatásokban is hallottuk. A bizottság kezdeményezési jogával figyelembe fogja venni a parlament iránymutatásait. Ugyanúgy, mint a tanács iránymutatásait is. Másrészt viszont a legfrissebb adatokat is figyelembe veszük, amelyek a 27 tagállamból érkeznek. Ezeket nagyon alaposan megvizsgálják a szolgálataink, hogy április 20-ára előálljunk költségvetési elképzelésénkkel. Ahogy a tavaly év is most a második tesztjét éli meg a Lisszaboni szerződés, a tartalma ennek pedig nyilvánvaló mindenki számára. Ez pedig a pénzügyi konszolidáció. Úgy gondolom, hogy felelősen kell cselekednünk ilyen kontextusban. Egyrészt ez azt jelenti, hogy figyelembe kell vennünk, és az Európai Unió pénzügyi kötelezettségeit, másrészt azonban ügyelnünk kell a megszigorításokra is, amelyek a tagállamokban zajlanak nem szabad ezeknek mondaniuk egymásnak. Most sokkal inkább arra van szükség, hogy a költségvetést a szigorú, józan költségvetés készítés alapján állítsuk össze. Ez soha nem volt ennyire fontos. Azonban eh, szeretnénk az európai költségvetés eszközét is felszámolni, hogy javítsuk a helyzetet. Ebből az okból szeretnék eh, utalni a nemzeti költségvetés és az európai költségvetés közötti különbségre. A nemzeti költségvetés általában a szociális transferekről, fogyasztásról szól. Az európai költségvetés a befektetésekről többszörös hatással. Ez pedig eh, igenis eh, növekedést generálhat. Az nem jó az a dolog, hogy a fennálló vállalásokat ne fizessük ki. És így a 2012-es javaslatot nem tudnánk egészséges alapokra tenni. A bizottság javaslata, és ezt Bálcáni jelentéstevő asszony is hangsúlyozta, hogy megfelelő finanszírozást szeretnénk a 2020-as stratégia érdekében biztosítani. Természetesen az európai és a nemzeti költségvetések összhangjával. Nagyon szigorúak vagyunk, amennyiben a igazgatási kiadásokról van szó. Itt a bizottság egy százaléknál kevesebbet kell, hogy igénybe vegyen. Ez pedig azt jelenti, hogy szerződéses kötelezettségeink értelmében takarékoskodunk. Olyan tekintetben, mint missziókonferenciák, információs technológia, és így tovább. Figyelembe véve azt, ami tavaly történt. Figyelembe véve az éves eljárás tapasztalatait, a 2011-es évről van szó, bizakodunk, hogy az idén sokkal simább eljárás lesz, a 2011-es tapasztalatokra építkezve. Tehát várom az első megbeszélésünket március 30-án, amikor trilógust folytatunk, és akkor bemutatjuk a 2012-es költségvetés tervezetünket is. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Most pedig a frakcióknak adom át a szót. Először Lavia úr képezben a népárt részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt, kollég, tisztelt kollégák. Azok az irányelvek, amelyekről most szavazzunk, ezek az első lépést jelentik a 2012-es költségvetés irányába. A néppárt kezdetektől fogva világossá tette, hogy olyan költségvetést támogatna, ami az Európai Parlament prioritásait figyelembe veszi. Ezek a prioritások teljesen nyilvánvalóan meglettek jelenítve a tanácssal és a bizottsággal szemben, és hozzájárultunk ahhoz, hogy ezek a prioritások erősödjenek. Szeretnénk egy kiegyensúlyozott megközelítésmódot, akár csak a jelentéstevő. Tehát világosá tettük, milyen prioritásokkal fogunk dolgozni, és ennek során a néppárti hagyományokat is figyelembe vettük. Európa szempontjából fontos a kutatás és az innováció. Ezek azok a politikai területek, amelyekbe be kell fektetnünk, hogyha a jövőben az Európai Unió és az Európai Parlament meg akarja állni a helyét. A 2012-es költségvetési tervezet benyújtásáig erre időről időre fel fogjuk újra és újra hívni a figyelmet. fontos a felelősség tudat, ez kell, hogy a magja legyen, a középpontja legyen, az alapja legyen a, a költségvetésnek, ezt jól mondta eh, Lewandowski biztos úr, azonban a válság idején természetesen felelősségteljesen kell viselkednünk, és nem utolsó sorban azt is szükségesnek tartom, hogy utaljak arra, ami sok észak-afrikai országban történik jelenleg, tehát középtávú a középtávú megközelítéseket el kell utasítanunk, és fontos, hogy flexibilisen tudjunk reagálni a váratlan eseményekre is. Éppen ezért a szavazásra tekintettel fontosnak tartom, hogy megtartsuk a Költségvetési Bizottság által megfogalmazott szöveget, és nem értem, hogy a GUE mit javasol, nevezetesen azt, hogy a pénzügyi tranzakciós adót is bele kellene venni a tervezetbe. Függetlenül a tartalomtól nincs az a, az a benyomásom, hogy releváns lenne ez az adó a 2012-es költségvetés szempontjából. Köszönöm szépen, Lavia úr, Fermúr. Köszönöm. Elnök asszony, igen, tisztelt kollégák. Szerintem Francesca Balceninek megköszönni ezt a nagyon jó kiindulópontot, amelyet adunk nekük. Rövid volt, konkrét volt, konstruktív, és a legfontosabb kérdésekre koncentrált. Mik a legfontosabb kérdések? az, hogy az EU 2020-as stratégia ne csak üres szónoklat legyen, hanem komoly kísérlet abban a tekintetben, hogy az Európai Unió konkrét szerepet játszon a növekedésben és a munkahelyteremtésben körülbelül egy százalékos GDP kiadás nemzeti szinten érinti ezt. Azonban stratégiai szerepet játszhat a befektetések számára azon projektek eh, tekintetében, amelyeket egyedül nem képesek végrehajtani a tagállamok. Itt az európai szolidaritásról van szó, a kutatásról, fejlesztésről, az infrastruktúráról, a közlekedés és az energia területén. Arról van szó, hogy megvalósítsuk a belső piac igazi potenciálját, hogy létrehozzuk az igazi európai munkaerőpiacot, amely is alapja a növekedés közlekedésnek is. Azonban ez a projekt pénzbe kerül, és éppen ezért be kell bizonyítani mindenek előtt a tagállamoknak és a tanácsnak, hogy az EU 2020 valóság lesz, vagy a Lisszaboni szerződés az ígéreteit beváltja, de szerintem a 2012-es költségvetés óriási felelősséggel bír a válasz tekintetében. Köszönöm, Aglund úr, két percben. Köszönöm, elnök asszony, és én is szeretném az előadóknak megköszönni a kiváló munkát. Nem könnyű feladat a költségvetés prioritásairól beszélni. Én is a 2020-as stratégiáról szólnék, amely számára kulcsfontosságú a következő év költségvetése. Nem lehet tovább késlekedni azzal, hogy meg valósítjuk a 2020-as stratégiát. Tehát a 2012 és 2014 közötti költségvetés kulcsfontosságú lesz. A bizottságnak is nagyon lényeges szerepe van ebben, hiszen a költségvetés tervezett benyújtása alapján tudjuk majd a szükséges forrásainkat eh, orientálni. Ahogy kollégám Ferm úr mondta, itt minnyáján reméljük, hogy ez sikeres lesz. Számos módosítót nyújtott be a frakcióm a jelentéshez. A előadó javaslatainkat megfogadta, ezért köszönetet, mert is szeretném kifejezni az előadónak. Szeretném elmondani még, hogy itt a parman, parlamentben a költségvetés a 2011-es költségvetés alapján konfliktus is alakult ki, és itt néhány politikus más gondolatokkal készült erre. Mi arra gondolunk, hogy a lehető legjobban sáfárkodjunk a jelenleg lehetőségünkre álló költségvetési eszközökkel. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az Európai Uniónak rengeteg feladata maradt még, amelyeket meg kell valósítani, és ez sem magától értetődő. Így ezeket a prioritásokat nem szabad elfelejtenünk. Tehát egy nagyon konstruktív együttműködésre várunk a bizottsággal kapcsolatban, hogy a 2012-es költségvetés rendben meg legyen. Köszönöm. Köszönöm. Elesz úr, másfél percben. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék gratulálni az előadónak az, a jelentéshez, mert már évek óta beszélünk különböző iránymutatókról, irányvonalokról, és bizonyos részleteket nem mindig ismerünk meg a költségvetési eljárást illetően. Érdekel bennünket, hogy mi történik más területein az EU-nak, nem csak Brüsszelben, és a 21-es bekezdés, ahol azt mondja, hogy a negatív prioritásokat és az intézmények megtakarításait is meg kell nézni, valamint a prioritásokat kell keresni. Ez fontos, de etéren eddig nagyon kevés munka történt. Ami pedig azt illeti, azt a vágyat, hogy több pénz legyen a 2020-as stratégiához és a flagship kezdeményezésekhez, nem csak olyan akciókat keresünk, amelyekhez pénz kell, nem csak pénzzel van szó itt az egységes piacot illetően. Mikor viszont pia, amikor pénzt szeretnénk szerezni, akkor meg kell nézni azt is, hogy hol lehet megtakarításokkal élni, és sokszor elhangzik, hogyha több pénzt akarnak, akkor ezt vegyék el a más tételben történt megtakarításoktól. Ez is fontos a 2012-es költségvetéshez. Felelősnek kell lennünk most, mert megtakarítások, megszorítások időszakát éljük, és arra is kell gondolni, hogy be kellene fagyasztani a kiadásainkat 2012-re. Köszönöm. Trüppel asszony három percben. Elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Mi zöldek is azt gondoljuk, hogy a szűkös költségvetési források idejében szükséges megszorítási politikára válaszolni, hiszen a tagállamoknak le kell építeniük az adóssághegyeket, és természetesen mi itt az európai szinten sem járulhatunk hozzá az adósságok növekedéséhez nem csak le kell építeni az adóssághegyeket, hanem meg kell találni az egyensúlyt ugyanakkor a jövőben mutató projektek bevaló befektetés és a adósságok leépítése között. Ezeket nem szabad tehát veszélyeztetni. A 2012-es költségvetés esetében ez a szempont kell, hogy vezérelje minket, az egyensúlyteremtés. Ezen kívül az európai költségvetésekkel az elmúlt években a struktúrális alapok területén kötelezettségeket vállaltunk, amelyek a következő években kell, hogy finanszírozásra találjanak. Bazáni asszonynak a szempontjait, nevezetesen azt, hogy hova menjen az európai út, ezt komolyan kell venni. Éppen ezért azt kérjük, hogy a klímaváltozási politikára sokkal több pénzt költsünk, sokkal többet, sokkal gyorsabban építsünk a megújuló energiaforrásokra, a kutatásra és a oktatásra is sokkal többet költsünk. Ezekhez ragaszkodnunk kell, ezeket nem szabad veszélybe sodornunk. Azt is helyesnek tartom, hogy az európai szemeszter eh, mechanizmusát most elkezdtük, és a tagállamok és az európai költségvetés, tehát gyakorlatilag 28 költségvetés együtt dolgozik az Európa 2020-as stratégia céljai érdekében. Azonban hol vannak azok a pontok, ahol többet kell költenünk? Hogyha megnézzük a, a remélhetőleg demokratikus átalakulást az arab világban, akkor mi európaiak mindenképpen meg kell, hogy mondjuk érdekük, érdekünk fűződik ahhoz, hogy ott a civil társadalomban demokratikus struktúrák alakuljanak ki, és parlamentáris demokrácia kialakulását támogassuk. Ehhez természetesen rugalmas eszközökre van szükségünk, és jól felfogott érdekünkből támogatnunk kell így az ottani demokráciát. Zöld képviselőként kifejezetten szeretnék utalni arra, hogy a japán helyzettel kapcsolatban is feltehetjük a kérdést, hol lehet spórolni. Például itt van az ITER projekt, nem értjük, hogy mi fog történni az ott keletkező nukleáris hulladékkal, tehát úgy gondoljuk, hogy nem szabad ebbe belekezdeni, és az eh, Euratomba szánt pénzeket át kellene csoportosítani az atomenergia felhasználásából való kiszállásra és a megújuló energiaforrások továbbfejlesztésére. Hogyha az ENSZ-re gondolunk, a klímapolitikára gondolunk, akkor ez kell, hogy eh, akkor meg kell változtassuk a mi energiatermelési módjainkat. Ez is eh, fontos eh, szempont lehet a 2012-es költségvetésben. Remélhetőleg lesz elég erőnk ahhoz, hogy a következő pénzügyi terv esetében ilyen minőségi változásokat is elérjünk. Köszönöm szépen. Köszönöm, Portás úré a szó két és fél percben. Köszönöm, elnök asszony. Az irány mutatókról vitatkozunk a következő évi költségvetés esetében, de közben több tízezer munkavállaló kivonult az utcára. Ez világos üzenet. A megszorítási politikák megölik a gazdaságokat és az európaiak élet és munkakörülményeit. Azt mondjuk, hogy a gazdasági koordinációs modellt ránk kényszerítették, és ez nagyon sok büntetés szankciót jelent. Nincs garancia, sőt, vajon hogyan lesz fenntartható fejlődés és munkahelyteremtés. Az a paktum, amit a kormányok ma elfogadnak, a bérek és a nyugdíjak elleni paktum. Ez a paktum az busz biztosítja, hogy a számlát a munkavállalók fizessék meg, ők fizetnek a válságért, közben nem ők a válság okozói. Oda kell figyelni erre a folyamatra, mert az európai költségvetést illetően a fő kérdésről nem esett szó az állami befektetéseknek mi a szerepe? A konzervatívok azt mondják, hogy nulla növekedés költségvetése van, szó, van szükség. Míg a tagállami kormányok azt mondják, hogy a megszorítások nevében európai költségvetése van szükség nulla növekedéssel. De ez a rossz válasz, és rossz vitát folytatunk itt ma több oknál fogva. nem lehet megszorítási politikát folytatni, amelyek még szigorúbbak, mint nemzeti szinten, mert a megszigorítás miatt otthon szükségünk van azért az európai költségvetése, de az egyre alacsonyabb szintű, egyre gyengébb. Ez az érvelés csak egy következményt hoz, kevesebb állami befektetést nemzeti és EU szinten éppen ezért még több lesz a munkanélküliek száma, és a jóléti államot aláássák még fokozottabban. Erről kell beszélni, amikor a 2012-es költségvetésről van szó. Ez nem azt jelenti, hogy a minőséggel meg lehet a válságot szüntetni. Nem tudjuk ezt erre, nem tudunk erre alapozni, erre a jelentésre, mert eh, nem válaszol a kihívásokra, a munkavilágának kihívásaira. Köszönöm, Andreasen asszony, egy percben. Köszönöm, elnök asszony, ennek a jelentésnek alapvető gyengeségei vannak, és eh, a számvevőszég eh, megfigyeléseit nem vették figyelembe, az éves jelentés megfigyeléseit. Szó van az integritásról, a hatékonyságról, amelyel az EU pénzalapjait elköltötték. Azt próbálják megmagyarázni, hogy a 2020-as stratégia majd kivisz minket a válságból, de itt nincs hitelesség, hogyha a Lisszaboni stratégia teljes kudarcára gondolunk. Ez veszély, mégpedig az, hogy eh, ha limitáljuk az EU költségvetést, akkor az európai szolidaritás foka is csökken, és a gazdasági fejlődés eh, üteme nem lesz elég gyors, és közben eh, nem is beszél ez arról, hogy milyen hatása van a válságnak a az állampolgárokra Kameruntól. Azt akarom, hogy jelentősen csökkentse a költségvetést 2012-re. És hát lélegzett visszafolytva vár, várom, hogy mit fog erre válaszolni Vertmán asszony. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Bázáni kolléga munkával kapcsolatban három megjegyzésem lenne. A 2012-es költségvetéssel kapcsolatos jelentés arra épít, hogy jobb gazdasági irányítás lesz az Európai Unióban, lesz európai szemeszter, és növekedni fog a foglalkoztatás az Európa 2020-as céloknak megfelelően. Azonban a 2020-as stratégia két célkitűzését veszi figyelembe ez a terv, az oktatás javítása és a szociális integráció támogatása. Ez mindenképpen Európa jövőbeni helytállásának alapfeltétele számomra. Másodszorban alá kell húzni, hogy a szinergia effektusokat ki kell használni a közberuházások és a tagállami beruházások, az európai közberuházások és a tagállami beruházások között. Itt tudjuk a közös célokat elérni. Jobban kell koordinálni, jobban kell egyeztetni, és jobban kell összpontosítani a közös értelmes célokra, ezt kell támogatnunk, és a különböző célkitűzéseknek a sikerességét értékelni kell, ami pedig a éghajlatvédelmi célokat illeti. A japán katasztrófa szempont, japán katasztrófát figyelembe véve mindent meg kell tennünk a biztonság érdekében. Az ökológiai irányultságú munkahelyeknek a megteremtése nem csak a klímavédelmi célok elérését támogatja, hanem pozitív hatása van a szociális politikára is és végül is, de nem utolsó sorban arra kell emlékeztetnünk, hogy az európai költségvetésnek nem lehet hiánya, nem lehet deficitje, éppen ezért a megfelelő végrehajtás is rendkívül fontos, és a kiadásoknak a 3%-a fordítható csak adminisztrációra. Most pedig Gariga úr szól hozzá a többi hozzászólás jegyében két percben. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Először is szeretnék Bálcáni asszonynak, a jelentéstevőnek köszönetet mondani a rugalmasságáért. Azért beszélek a rugalmasságáról, mert hogy eredetileg nem volt tervbe véve, hogy itt vitázunk a házban erről a jelentésről, azonban ez egy jó ötlet volt, hiszen a 2012-es költségvetés prioritásairól van most itt szó, és ez lesz a következő hónapok témája. Két pontra szeretnék főleg utalni. Először is takarékosság. A takarékosság nem elv, hanem egy eszköz. Egy olyan eszköz, amely biztosítsa, hogy olyan költségvetést érjünk el, amely tényleg hiteles, és amely nem vezet ahhoz, hogy többet adunk ki, mint amivel tényleg rendelkezünk. Ugyanis ez rendkívüli politikai problémákhoz vezethet minden tagállamban. Ettől eltekintve azt is gondolom, hogy a költségvetési, éves költségvetési eljárásban nem, kérdés, nem kell olyan kérdésekkel foglalkoznunk, amelyek a több éves pénzügyi keretterv tárgykörébe tartoznak. Például gondolok itt a pénzügyi tranzakciókat terhelő adóra. A pénzügyi tranzakciós adónak inkább az általános pénzügyi tervezés tárgykörébe kell tartoznia. Hogyha itt most foglalkozunk ezzel a kérdéssel, akkor a tanácssal folytatott tárgyalások rossz irányba fognak elindulni. Az elmúlt évben megtanulhattuk, hogyha az éves költségvetési eljárás keretében egy olvasatban olyan ötletekről szólunk, amelyeknek inkább egy globális keret részét kell, hogy képezzék, az nem vezet jóra. És a végén kialakul egy blokkolás, és kudarcba mennek a tárgyalások, és olyan fizetési színvonal alakul ki, ami nem felel meg rövid távon a, követelmények finanszírozásának. Köszönöm, Gájer úr kapszott. Tisztelt asszony, hölgyeim és uraim! Tisztelt Lewandowski biztos úr! Ma a takarékosságról beszélünk, hiszen a tagállamokban hegyek halmozottak fel. Trüppel kolléga és a többiek is utaltak arra, hogy minket ez csak közvetetten érint, hiszen az európai költségvetésnek nem lehetnek adósságai. Azonban a megszigorításokat az Európai Unióban hogyan tudjuk végrehajtani, hogyha igazából összességében a tagállamok GDP-nek 2%-ával gazdálkodhatunk. Szerintem itt igazából csak szimbólumokat mutathatunk. Szimbolikusan cselekedhetünk, és pedig úgy, mintha hogy ne legyen a tagállamoknak az az érzése, hogy egy fekete lyukban tűnnek el a befizetések. Azonban az európai költségvetésbe befolyó pénzek visszamennek a tagállamokhoz, hiszen eh, a céljuk, Európa azonban nem takarékpénztár, nem egy az egyben mennek vissza a pénzek, azokba az országokba mennek a nagyobb összegek, amelyek kevésbé fejlettek. Tehát például északra a Westfália, ahonnan én jövök, az európai szociális alappal társfinanszírozza az összes intézkedést. Az biztos, hogy szociáldemokrant elmondhatom, hogy nagy szükség van ezekre a forrásokra. Azonban nem mindegy, hogy hogyan költik az európai pénzeket a tagállamok. Elolvastam a számbevőszék jelentését, hogy az európai pénzek felhasználása igencsak akadozik a tagállamokban. Milliárdos méreteket költenek el nem megfelelő módon. A bizottság áttér arra, hogy felfüggesz a fizetéseket ott, ahol nem megfelelően használják fel a pénzeket. Ez történik Németországban és Nagy-Britanniában is. A tanács is utal arra, hogy az Európai Unió költségvetési eszközeivel jobban tisztességesebben gazdálkodjanak a tagállamok. Tehát jobban kell az európai pénzeket elkölteni, nem többet, hanem jobban. Ehhez pedig a tagállamok is hozzájárulhatnak. Köszönöm szépen, Gájer úr. Most Jensen asszony kap két percre szót. Köszönöm a szót, és köszönöm Bálcáni asszonynak is a jelentést. Nagyon jó jelentést írt, azonban nagyon nehéz feladata is van, amennyiben a tárgyalásokról van szó, a 7 éves keretről van szó. A 7 éves keret úgy néz ki, hogy egyre szűkösebb lesz ez a keret. Főleg ami a mezőgazdaságot illeti. Ebben a tekintetben új kezdeményezések is vannak, a finanszírozás érdekében. Tehát például az energiába történő befektetések, navigációs rendszerekbe történő befektetések, és így tovább. Egyre nehezebb a dolgokat összeilleszteni. A zöldek úgy gondolják, hogy az ITER-t csökkentsük. Szerintem nem. A kutatás nagyon fontos. Főleg, hogyha belegondolunk a japán eseményekre. Nagyon nehéz feladat előtt állunk, hiszen eh, forrásokat kell találnunk az energiaprojektekre és az energiába történő befektetésekre is. Örülök, hogy eh, a biztos aláhúzta annak fontosságát, hogy az európai költségvetés más, mint a nemzeti költségvetések. Különböző jellemzőkkel rendelkeznek a költségvetések. Az Európai Uniónak azon összegeket is ki kell fizetni, amelyekre kötelezettséget vállalt. Remélem, hogy súrlódásmentes költségvetési eljárás lesz, remélem, hogy intelligens módon viselkedünk majd, és nem bután. Remélem, hogy okosabbak leszünk, és pontosabban megnézzük, hogy milyenek a konkrét szükségletek. Végezetül pedig szeretnék köszönetet mondani azért, hogy a biztos ilyen nyíltan beszélt arról, hogy például igazgatási kiadásokkal le lehet takarékoskodni. Ezt rövid távon meg lehet tenni. Helyesnek tartom, hogy utalt erre. És helyes, hogy befagyasztják az igazgatási költségeket a bizottságnál, a többiek is kövessék a... Köszönöm, Fasmon úr, a szó egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztes kollégák az Európai Unió 2012-es költségvetése a kiegyensúlyozottság hagyományát kell, hogy kövesse amely nem szabad, hogy olyan nézeteltérésekhez vezessen, ami 2011-es költségvetés esetén megtörtént. Tehát nem szabad, hogy átmeneti költségvetés alakuljon ki, ugyanis ennek rendkívül következményei lehetnek az európai gazdaság számára. Ezeket a nézeteltéréseket úgy tudjuk megszüntetni, illetve elkerülni, hogy egy megfelelő költségvetési tervet készítsünk, értelmes tervet, ez pedig ma azt jelenti, hogy takarékosságot kell kitűznünk célul. A tagállamok ugyanis azt várják, hogy a megszorítások idején, a válság idején az Európai Unión is takarékos költségvetést fogadjon el. Hogyha ezt nem tartjuk szem előtt, akkor elveszítjük a hitelességünket. Köszönöm. Köszönöm. Ferreira úr, másfél percben ami a jobb oldali konszenzust illeti, ez a konszenzus vezetett a válsághoz, és semmiféle kiutat nem jelent. Ehhez komoly változásokra lenne szükség az EU költségvetési politikában, másképpen kellene a forrásainkra és céljainkra tekinteni. Most mit teszünk? csak az akadék növekszik a tagállamok között, pedig a konvergenciát kellene a költségvetésnek szolgálnia, és munkahelyet teremteni, a haladást, a szociális jólétet, elősegíteni a szegénységet, a kirekesztettséget csökkenteni. Közben ez a költségvetés a szociális szolgáltatásokat árucikké változtatja, és bizonyos szektorokat liberalizál, emiatt a munkahelyek még bizonytalanabbá válnak. Ez a tagállamok közötti egyenlőtlenségeket és szakadékokat növeli a gazdaságok közötti különbségeket, és ez strukturális munkanélküliséghez vezet új európai stratégiát javasolunk fenntarthatóság alapján, új politikák alapján, gazdaság, szociális ügyek, környezetvédelem terén. Éppen ezért egy sor módosítással éltünk. Ez a közösségi költségvetés a fejlesztési támogatást, együttműködést és a békét kell, hogy szolgálja, és ne pedig eh, katonai kalandokat, mint amelyeknek most is eh, tanúi vagyunk, hiszen ezt az EU költségvetésből finanszírozzák. Sürgős eh, dolgokra kell a költségvetést fordítani. Most pedig Morganti úré a szó. Elnök úr. Kedves kollégák, elnök asszony, az Európai Unió 2012-es költségvetéséről szól ez a jelentős. Ezt, megfe- ezt igazából tartalmatlannak tartom ezt a jelentést. Olyan kijelentéseket tartalmaz, amelyek nem felelnek meg a valóságnak, és nem hangsúlyozza ki a parlamentnek a politikai prioritásait az új költségvetéssel kapcsolatban. A 2020-as stratégiát megismétli, ez egy nagyon széles stratégia, eh, és talán túlságosan ambiciózus, és túlságosan drága is. Éppen ezért fel kell tennünk a kérdés, hogy melyek a legfontosabb prioritások, amiket el akarunk érni a nemzetállamoknak, a tagállamoknak konszolidálniuk kell a költségvetéseiket. Éppen ezért nem lehetünk olyan naivak, hogy azt mondjuk, hogy európai szinten nem szabad semmit sem változtatni, tehát sokkal kevesebb szándékot, prioritást kell kitűznünk, és sokkal világosabb információkat kell szereznünk konkrét kezdeményezésekről. Tudom, hogy a jelentés itt csak a költségvetés orientációjával, főbb vonalaival foglalkozik, de szerintem értelmetlen és öncélokat követ. Ártong úr, másfél percben. Igen, Köszönöm szépen. Bázáni az, a jelentése megmutatja, hogy az Európai Unió nem foglalkozik jól eh, a saját polgárával, a saját magával foglalkozik csak. A szocialisták és a néppártiak gondoskodnak arról, hogy itt a parlamentben még mindig a pénzpazarlás politikája folyjon, és az Európai Történelem Háza gyakorlatilag drágább, többe kerül, mint az asszisztenseknek a munkája, és mindez rombolja a jó kapcsolatokat. Itt van például a Galileo, ez a Prestige projekt, egy európai, egy európai televíziócsatorna, mindez csak pazarlás, pazarlás. Aztán beszélnek itt még a fenntarthatóságról, a felelősségtudatról, de hát ez teljesen értelmetlen magasak az árak, és magas áron szerzünk be pénzpazarló módon szolgáltatásokat. Ez értelmetlen, és ez nem az, amit várnak tőlünk az európai polgárok. Nem, nincsen szó megtakarításról, takarékosságról, hanem folyamatosan csak arról beszélünk, hogyan tudnánk még több pénzt elkölteni arra gondolok, hogy adott esetben jó lenne, hogyha Súrján úr, két percben. Köszönöm a szót, elnök asszony

költségvetés általános iránymutatásairól. Ez világos politikai üzenetet közvetít, mert tudja, hogy milyen költségvetési kényszerítő körülmények nehezednek a parlamentre, és a parlamentnek figyelembe kell vennie a jelenlegi gazdasági, politikai, szociális nehézséget, mikor a 2012-es költségvetésről beszél. Egyelőre csak a plusz megszorítási intézkedésekről van szó, de közben tudjuk, hogy a parlament együtt érez a több tízezer felvonulóval, akik most itt Brüsszelben az utcára vonultak. Tudjuk, hogy itt igazságtalanságok vannak, és a strukturális munkanőkéliség növekedik Európában ami a költségvetést illeti 2012-ben, az EU 2020-as stratégiáról is szó van ebben, és ez lehetővé teszi, hogy a munkahelyteremtés és a növekedés legyen a középpontban ezek a prioritásaink, hiszen a 2020-as stratégia az aktív lakosság 75%-ának kíván munkahelyet nyújtani, de ez nem olyan könnyű, mint ahogy azt Lewandowski úr mondta a francia sajtóban. A tagállamok már rövid távú megnyilatkozásokat tettek a költségvetésről, és a számukra az EU és akciói nem hozzáadott értéket képviselnek, hanem plusz költséget, és nem pedig az ambiciózus politikák megvalósítáját. Vigyázzunk, a 2012-es költségvetés ismét manővereknek lesz kitéve, a költségvetés pedig csak az EU közkedásainak 2%-át teszi ki, ambiciózusnak kell lenni minden szektorban, de már most viharos viták vannak, hiszen nem, egy csomó lépéssel nem akarnak egyetéteni, és az állampolgárokat ezzel meg, nem megfelelően tájékoztassák. Köszönöm. Zserbondi úré a szó egy percben. Elnök asszony, hogyha házat szeretnénk építeni, akkor mindig a végén jönnek a legvaskosabb számlák. Ezt már tudjuk az elején is. Európában is ugyanez van. A több éves pénzügyi keret végén jönnek be azok a számlák, amelyeket az elején állítottak ki. Például az én hazámban, Hollandiában az a helyzet, hogy a sok pénzzel nem mindig bántak tisztességesen most úgy néz ki a dolog, hogy házat építettünk, aztán nem akarjuk kifizetni az építőket. Tehát főleg itt a 21-es cikkre utalnék, Pálcáni asszony jogosan jegyzi meg, hogy a végszámlát ki kell fizetni. Hogyha ellenállunk a fizetésnek, akkor igazából Európa szkepticizmust szülünk. Köszönöm, most Lámászúr úr kap szót

Elnök asszony, kedves kolléganők és kollégák, a 2012-es költségvetés nagyon nehéz gazdaság és pénzügyi alapokon áll, amely a 27 tagállamban érzékelhető. Éppen ezért nem engedhetünk meg magunknak minket, amelyet kívánnánk. Úgy gondolom, hogy Balcáni kolléganő jelentése vállalható kompromisszum. Azonban néhány kritikus megjegyzést is tennék számomra a több pénz nem jelenti feltétlenül a több szolidaritást és a több Európát. Elsősorban arról van szó, hogy az előrendzett összegeket hogyan költjük el. És az is lényeges, hogy a célokat tényleg elérjük. Tehát, hogy ne csak a pénzt költsük. Az a kérdés, hogy milyen potenciális saját források szükségesek, fontos, hiszen nem szabad a vállalatokat és a polgárokat tovább terhelni, hiszen a vállalatoknak a világon versenyképesnek kell lenniük. Fontosnak tartom azt is, hogy nem csak azt hangsúlyozzuk, hogy az EU-s költségvetés igazából csak 2 százalék, hiszen számos állam társfinanszírozza az európai projekteket, és így a 2 százaléknál sokkal magasabb pénzügyi volumenről van szó az Európai Uniós programok megvalósításánál. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a kutatás, a képzés, a fenntartató fejlődés és a gazdasági növekedés legyenek a címszavak. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy az olyan nagy projektek, mint az ITER, finanszírozást kapjanak, megfelelő menedzselésben részesüljenek, különben az amerikaiak megelőznek minket, hiszen az amerikaiak ugyan ezzel a projekttel foglalkoznak, és az európaiaknak nem kell mögöttük sántítani. Köszönöm, Fernández úr, másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák. Először is szeretnék gratulálni Bácani asszonynak a munkájához. Ez nem jelenti azt, hogy nincs néhány megjegyzésem e tárgyban. Úgy gondolom, hogy az iránymutatások túl általánosak, és úgy gondolom továbbá, hogy az iránymutatások a 2020-as stratégiával kapcsolatos állásfoglalást jelentik, és nem pedig a 2012-es költségvetést. Az embereknek kell prioritást adni, hogy ez a múltban volt, és remélem, hogy ez így fog folytatódni. a fiatalokat nem említik, és a 2020-as stratégia azt jelenti, hogy elfeledkeznek a kohéziós politikáról is. Erről sem esik szó a jelentés tervezetben. A kohéziós politika rendkívül fontos. Nem elég csak kiegészítő, igazító intézkedéseket hozni nem lehetséges az, hogy a kohéziós politikától elveszik a pénzt azért, hogy ez a 2020-as stratégiához kerüljön. A jelentés nem szól a kohéziós politikáról, amit mi nagyon fontosnak találunk. Még mindig van időnk arra, hogy ezt kipótoljuk, és a jelentés eltérítését kiavítsuk. Köszönöm, Matera asszony másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a munkájáért. A 2012-es költségvetés és a 2013-as költségvetés is a konszolidáció költségvetése kell, hogy legyen a engedélyezett kiadásokat csökkentenünk kell, és a költségvetésnek mindenképpen orientációs pontnak kell lennie a következő több éves pénzügyi keretbeli összegek meghatározása során a néppártnak a hozzájárulása a felelősség vállalás fogalmát helyezi a közé, középpontba, tehát pénzeket kell megtakarítanunk, a pénzek elköltésének hatékonyságát növekel, növelnünk kell, a 2020-as stratégia prioritásai fontosak ebben a körben, ezek azonban nem feltétlenül hangsúlyozódnak a jelentésben, ugye a növekedés, az innováció, a kutatás, fejlesztés, A néppárt számára azonban fontosak ezek a pontok. Az Európai Unió prioritásai megfelelő finanszírozásra kell, hogy, megfelelő finanszírozást kell, hogy kapjanak, és az egyes fejezetekben arról is gondoskodni kell, hogy a gazdasági nehézségeket kompenzáljuk az Európai Unió területén. Természetesen saját forrásokra is szükség van a költségvetés keretében, ugyanakkor nem gondolom azt, hogy egy pénzügyi tranzakciós adót kellene most bevezetnünk, ahogy azt a GUE frakció javasolta. Én sokkal inkább azt támogatnám, hogy a bizottság vizsgálja meg részletesen, hogy technikailag hogyan lehet ilyen kérdésekkel a jövőben foglalkozni, annak érdekében, hogy az európai többletértéket megtaláljuk. Köszönöm. Most pedig a KCDI-ra térek át, és Mánka úrnak adom meg a szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák, az Európai Unió a 2020-as időszakra öt célkitűzést határozott meg, ezeket megerősítették a tagállamok is, ezek a célok megmutatják a kijelölt irányt, amerre tovább kell haladnunk Európa sikere érdekében. A siker azonban attól is függ, hogy ezeket a célokat hogyan és mennyiben tudjuk elérni felelősségteljesen kell viselkedni a tagállamoknak, ettől függ ugyanis, hogy csökken a munkanélküliség, hogy csökken az iskola elhagyók száma, és sikerül az egyetemi végzettségek számának növekedését elérni, hogy elérjük-e a klímavédelmi céljainkat. Jól lehet az Európai Unióban egyhangú az egyetértés azzal kapcsolatban, hogy milyenek a közös céljaink, a mi országunkban, a kormány úgy döntött, hogy az operatív programokra fordított költségeket csökkentik, és például autópályákat építenek. Éppen ezért biztos úr, az lenne a kérdésem, hogy ezzel a magatartással egyet ért-e, és a tagállamoknak lehetővé teszi-e, hogy a közös célokkal szemben cselekedjen. Köszönöm, Benova. Benova asszony egy percben kap szót. Köszönöm. Elnök asszony, igen, tisztelt biztos úr. A költségvetés az európai integráció fontos eszköve. A válság alatt a nemzeti kormányzatok megszorításokat alkalmaztak politikájukban, és hosszú távú pénzügypolitikára koncentráltak. Örülök ebben a tekintetben, hogy az infrastruktúrális projektekben ne euró kötelezettségeket vállalnak. Az euró kötelezettségek, az euró kötvények eh, külön témát képviselnek, és véleményem szerint eh, fontos, hogy foglalkozunk velük. A költségvetési hiányt mindenképpen csökkentenünk kell. Azonban a gazdasági szempontok mellett a szolidaritást is szeretném megemlíteni, hogy nettó befizetőkre és nettó fogadókra osszuk Európát. Szerintem rövid távú gondolkodás is elfelejti a szociális szempontokat. Köszönöm. Most eh, Aska úr kap szót. Köszönöm a szót, elnök asszony. Biztos úr, kedves kollégák, a költségvetés, twelve es költségvetés prioritásaival meg tudjuk oldani a jövő problémáit, és azt gondolom, hogy mindenképpen foglalkoznunk kell a jövőbeni megtakarításoknak a lehetőségével is. Az én szemszögömből fontos, hogy a képviselőknek a misszióiról és a rendszeres Strasburgi utazásairól szóljak, és ezeknek a szükségességét eh, megkérdőjelezem, ugyanis ezzel terheljük az adófizetőket, azokat, akik finanszírozzák ezeket a szolgáli utakat, és ezek nem kevés pénzt jelentenek. Hosszú, távú, hosszú távon pedig foglalkoznunk kell azzal a lehetőséggel, hogy hogyan tudjuk e, ezeket az utakat a jövőben és egyetem munkamódszereinket hatékonyabbá tenni az Európai Történelem házának költségeire áttérve azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a kiadást is el tudjuk halasztani olyan évekre, amikor már jobb a költségvetési helyzetünk. 2012-ben más tevékenységekre kellene fordítani ezeket a pénzeket. Így a hatékonyság is megfelelő lesz a költségvetésben. Befejezésként pedig Smolkov asszonynak adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni az előadónak, aki nevé nevezte a gyermeket, és a 2012-es EU költségvetésnek ambiciózusnak kell lennie, hogyha a 2020-as stratégiát meg akarjuk valósítani, és a versenyképességet javítani akarjuk a nemzeti parlamentekkel egyeztetni kell, azért, hogy megvitassuk a tagállamok 2012-es költségvetését és A CEU költségvetés nem valószínű, hogy deficites lesz, hiszen ez csak 2%-át teszi ki a költségeknek, a tagállamok költségeinek, és az EU költségvetés Európa jövőjébe kíván befektetni. Ezt a tanácsnak meg kell értenie. Németország, Franciaország, az EK már kijelentette, hogy be kellene fogyasztania az EU költségvetést, és ez lassítaná a növekedést. Köszönöm, most pedig Lewandowski biztos úrnak adom meg a szót. Három pontot említenék meg. A 2020-as stratégiához való alkalmazkodás és Bálcáni asszony iránymutatása az első. A 2011-es költségvetésben a kiadások 41%-át igazából a 2020-as stratégiához lehetne kötni. A 2012-es esetében is ugyan ezen fáradozunk, azonban újra alkalmazást szeretnénk azon kereten belül, amelyet 2007 és 2013 belül hoz, között hoztunk létre. Természetesen a játékterünk kisebb. Tehát az alkalmazkodást a több éves megállapodásokra kell alapozni, amelyek 2006-ban jöttek létre. Második megjegyzésem Ellis asszonyra vonatkozik, de Geyer és Holmeyer képviselők is szóltak a negatív prioritásokról. Sajnálom, de ez sajnos egy igaz történet. A 2012-es költségvetésben hát így is kell lennie. A pozitív prioritások mellett meg kell vizsgálnunk azt is, hogy mi nem működik, és meg kell néznünk, hogy mi nem menedzselnek rendesen, hol nem lehet megtakarítani. Tehát ennyit szóltam volna a pozitív és a negatív prioritásokról. Ami az igazgatást illeti, az egy szükséglet. Tehát Hartong úr azt mondta, hogy pénzpazarlás történik az igazgatásban. Igazából az igazgatás csak az össz EU-s költségvetés 5,7%-a. Tudom, hogy ez jobb arány, mint mondjuk Rotterdamban, vagy más holland városban, ahol nagyon szigorúan büdzsetelnek. Andressen asszony, itt nem befogyasztásról van szó, hanem csökkentésről. Az európai költségvetés deficit mentessége fontos, és nem lehet úgy bálni vele, mint a tagállamokban, hiszen megvan a saját logikája. Herbranti úr is kifejezte ezt, a logikája arról van, arról szól, hogy a programok érettek legyenek. Nagyon fontos, hogy az európai költségvetésnek meg legyen saját hitelessége. Hogy a vállalásokat teljesítsük akkor is, amikor eh, megszorítások vannak. Megszorítások alatt is ki kell fizetni például a villanyszámlákat. Ez a hitelességről szól, és a kohézióról, a befektetésről, hiszen ez egyfajta befektetés, amelynek eredménye van. És azokra is vonatkozik, akik most nincsenek itt. Köszönöm, biztos úr, most pedig befejezésként Bálzáni asszonynak adó meg ismét a szót. A felszólalások során Sokat hallottunk a felelősségvállalásról, de van egy olyan felelősségvállalás, ami számomra prioritást élvez az intézményekkel kapcsolatosan. Ez a mi felelősségünk, mégpedig az, hogy konkrétá tegyük a programjainkat, és odafigyeljünk arra, hogy ne csak elméletileg beszéljünk az állampolgárokról. Ma a nagy projektek az európai 2020-as stratégiához kapcsolódnak. Az első cél a munkahelyteremtés. Ez nagyra törő cél, de ezt különböző paraméterekkel lehet mérni, mégpedig a munkanélküliségi ráta csökkentésével. Nagyra törő célok ezek, és alapvető, hogy elindítsuk a munkákat azért, hogy elérjük a célt. Ha úgy gondoljuk, hogy a 2020-as stratégia túl nagyra törő, túl terű, és hogy ez a költségvetési dokumentumon túllép, akkor viszont nem leszünk sikeresek, és kudarcot senki nem akar, a bizottság sem akarja ezt a kudarcot. Gondoljunk a 2020-as stratégiára. A megszorítás nem politika, nem eszköz, hanem helyzet, olyan helyzet, amelyre reagálni kell, konszolidálni kell a kiadásokat, de elő kell irányoznunk másféle attitűdöt, mint amit a nemzeti költségvetésnél alkalmazunk európai költségvetésről van szó, ez lehetővé teszi, hogy előrelépjünk. Ebben az évben új kezdeményezéseket teszünk. Nem az európai szemeszter céljairól van szó, hanem arról, hogy globális stratégiát vezessünk be, szinergia jöjjön létre a tagállamok és a mi költségvetésünk között. Ez mindenképpen európai költségvetés, hozzáadott értéket tudunk nyújtani az állami forrásokhoz, és igazi módszerünk lesz arra, hogy a 2020-as stratégiát konkrétá tegyük ambiciózussá. Köszönöm, ezzel lezárom a vitát, és most 11 óra 30-ig felfüggesztem az ülést, mindaddig, amíg a szavazás nem kezdődik.